Allora, procediamo alle dichiarazioni di voto. Áttérünk a szavazat magyarázatokra. Kérem a kollégákat, hagyják el a termet, mégpedig csendben. Az első hozzászólás. Swinburne asszony, egy percben. The fishing industry, although halászati ágazat, bár csökkent mértéke az elmúlt időszakban, Veszben, az én választókerületemben jelentős szerepe van, és a szélesebb gazdaság számára is. Éppen ezért üdvözlöm az Európai Halászati Alapot. Ezt az alapot a regionális fejlesztésre is fel lehet használni, illetve a közös halászati politika céljának megvalósítására, a halállomány fenntartására és a fenntarthatóság megvalósítására. A jelenlegi válság miatt csökkentek a felhasználható pénzügyi eszközök, éppen ezért arra bátorítjuk az alapot, hogy investáljon ebbe az ágazatba. A turizmus számára is jelentős a halászati ágazat, különösen a nyugati verszi térségben, és nagyon fontos, hogy ez a térség hozzáférjen a halászati alaphoz fontosnak tartjuk, éppen ezért, hogy a halászok perspektívái javuljanak, a diversifikáció szélesedjen a tengerparti térségek és a turizmus számára is. Köszönöm. Per i prossimi interventi, pre... a Kérem a kollégákat arra, hogy maradjanak a kollégák csendben, illetve beszéljenek lassabban, hiszen egyébként a tolmácsok nem tudják őket követni. Anna Rosbachnak adom meg a szót, parancsoljon. Det er grundlæggende modstrid mod det frie marked at give op. Köszönöm szépen. A belső piac fontos támogatásokat biztosít a halászati ágazatnak többek között, és az ágazat akkor teljesen függévé válik a támogatásoktól. Úgy vélem, hogy a javaslat jelentős mértékben javítja a korábbi rendeletet, így módon. Most könnyebben valósítható meg a zöld beruházásoknak a támogatása az alapnak a segítségével. Tehát szükség van erre az alapra, de ugyanakkor a gazdasági szempontokat is figyelembe kell venni. A támogatások az ipari tevékenységét kell, hogy segítsék, és remélem, hogy a jövőben képesek leszünk arra, hogy felszámoljunk negatív hatású támogatásokat, amelyek sújtják az európai költségvetést. A szabadpiacnak vagyok a híve, ez a legjobb megoldás valamennyi polgárunk számára. Köszönöm szépen! szépen. Elnök, köszönöm szépen. Most pedig a szót megadom Zenik Kihaszonynak. In un contesto di crisi economica... Köszönöm szépen. Gazdasági válságot élünk, és ennek megvan a hatása a tenger menti közösségekre, Európában, úgyhogy mindenképpen arra van szükség, hogy a halászati alapeszközét a lehető legjobban használjuk fel ebben az ágazatban nagyon gyakran a források felhasználása a hajóknak a lebontására irányult, és nem a gazdasági tevékenységnek a fellendítésére a halászati keretben. Most úgy vélem, hogy prioritás kell, hogy élvezzenek ezek a források az európai fellépéseknek a keretében. A fenntartásaim ellenére támogattam Ferrerá úrnak a javaslatát azért, mert úgy vélem, hogy a tagállamok tovább kell, hogy lépjenek, és az európai összetalpot fel kell, hogy használják a lehető legjobban. Elnök, köszönöm szépen Tenéki asszonynak a hozzászólását. Angelilli asszonyi a szó. Köszönöm szépen, elnök úr, mint ahogy más kollega is megfordulmazta előttem, általános válsággal szembesülünk. Ehhez még adjuk hozzá azt a hanyatlási év sorozatot, amely jellemezte a halászatot és rombolta azt Olaszországban is, de Görögországban is elmondhatjuk azt, hogy egy nagyon jelentős jövedelem forrás teremtő gazdasági ágazatról van szó. Olyan hozzáadott értéket állít elő ez az ágazat, amelynek a kedvezményezete számos régió lehetővé teszi továbbá azt is, hogy a felzárkozás gazdasági szempontból még hatékonyabban megtörténjen a 10%-os növekedés a társfinanszírozás keretében fontos tényező, akkor, amikor az Európai Halászati Alapnak a programjai megvalósításáról van szó, és hogyha még ideglenes fellépésről is van szó, az ennek ellenére meg kell fogalmazzuk azt, hogy a magán beruházásokat segítheti így módon az európai forrás. Köszönöm szépen. Elnök, köszönöm szépen Angelidi képviselőnek. Most pedig Pirilló adom meg a szót. Köszönöm szépen, elnök úr! Én támogattam a szavazatommal a, az Európai Halászati Alapról szóló jelentést, mégpedig azért, mert úgy vélem, hogy mindenképpen fontos fellépésről van szó. Itt most az a tét, hogy az Európai Unió szinte valamennyi országában ezt a halászati alapot kellően tudjuk felhasználni. De Meneki asszonynak igaza volt akkor, amikor sürgős intézkedéseket javasolt azon országokra vonatkozóan, ahol kicsi alacsony a beruházási kapacitás. Már foglalkoztunk a közös halászati politikájával az eszmecsereink során valóban, arra van szükség, hogy felgyorsítsuk a halászati alapforrásainak a felhasználását. A 10%-os küszöbérték egy fontos küszöbérték a reformoknak a keretében, mihez azok megvalósulnak, de még a kifutó programoknak a keretében is fontos előrelépésről van szó. Meg kell szerveznünk a koordinációt a különböző alapok tekintetében, a hallászati és a tengeri alap esetében. Ennek köszönöm szépen Pirillónak, most pedig járúra kapja meg a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Én is nagy örömmel támogathattam ezt a módosítót, hiszen választ ad azokra a problémákra, amelyek a tagállamokban jelen vannak. Segít a konjunktúra újraindításában azonban problémák is vannak. Például vannak olyan problémák, hogy bizonyos országok nem tudnak együttesen finanszírozni. Más esetekben pedig nem működik az előfinanszírozás. Szeretnénk ezt a problémát valahogy megoldani. Az előfinanszírozás mindenképpen javítani kell. Az Európai Uniónak meg kellene előlegezni bizonyos összegeket, ez pedig példa lehetne más alapok számára is, és így eredményesebbek lehetnénk. Meg kellene nézni, hogy milyen eredményeket tudunk elérni ebben a mechanizmusban. És megnézhetjük, hogy hogyan alkalmazhatunk más alapokat. Köszönöm szépen, Jár úr. Tennok úr kap szót. Elnök úr, én az ECR nevében megszavaztam a Ferreira jelentést az Európai Halászati Alapokról, mert szerintem ez egy nagyon hasznos eszköz. Azonban számos tagállamban nagyon nehéz ennek a politikának az alkalmazása, hiszen az együttfinanszírozás problémája nagyon jelentős terheket ró egyes államokra. Azok, akik a globális pénzügyi válságtól szenvednek, azoknak az államoknak valahogy több segítséget kellene nyújtani. Azonban az Európai Unió hozzájárulása ezekhez a programokhoz nem magasabb, mint amennyit a bizottság előre irányzott. Így ez azt jelenti, hogy számos ország nem jut megfelelő támogatáshoz. Köszönöm. Köszönöm, Tennok úr. Most Nikolzon képviselő kap szót. Köszönöm, elnök úr. Én is megszavaztam a jelentést. A jelen gazdasági válságban nagyon lényeges az, hogy a kohéziós programok olajozottan menjenek, és ide tartozik a halászati alapok kérdése is. Azonban nagyon gyakori az a helyzet, hogy a támogatandó térségekben nem tudják előfinanszírozni, vagy társfinanszírozni a különféle projekteket. Nagyon fontos, hogy segítséget nyújtsunk azoknak az államoknak, amelyeknek nehezére esik a programokat megfelelő módon alkalmazni. Az én országomban, az én választókerületemben is jellemző ez a helyzet. Ezen kívül látjuk, hogy számos tagállam a pénzügyi válság járulékos kihatásaival is küszködik. Fontos, hogy az EFF szabályokat megfelelő módon alkalmazzuk. Köszönöm Nikolzon úr, most pedig eh, Kaminski kolléga kap szót. Köszönöm. Teljes mértékben meg vagyok győződve, hogy helyesen tettem, amikor az európai halászati alapok mellett tettem le voksomat. Nagyon fontos tény az Európai Unióban és az Európai Unió tagállamaiban is, hogy rugalmasságot mutassunk az európai intézményeknek eh, rugalmasan kell a válságra reagálniuk. Másrészt a halászati szektor bizonyos elvárásokat táplál irányunkban. Abban a tekintetben, hogy helyes célokra költsük el az európai pénzeket. A halászati szektor problémái nem csak gazdasági dimenziókkal bírnak, hanem nagymértékben összefüggenek egészségügyi kérdésekkel is. Nagyon fontos az, hogy az európaiak egészségesen táplálkozzanak, a hal pedig ide tartozik. Köszönöm. Köszönöm szépen. Most Kelly úr kap szót egy percre. Kelly úr. Elnézést. Elnök úr, én nem szólaltam fel. Ehhez a témlához máshol szerették felszólalni, de támogatom a javaslatot, mert szerintem jó. Köszönöm. Elnézést kérek, de az én listámon szerepel a neve. Rendben. Most akkor áttérünk a Quizhout jelentésre, és szeretném Swinburne asszonynak átadni a szót. Köszönöm, elnök úr! nagyon fontos az, hogy hogyan látja Európa ide az Egyesült Államok és Kanada ezt a kérdést. Hiszen az európai mezőgazdaság egyik fontos termékéről van szó, és érinti az Európai Unió állattenyésztőit. Hogy bizonyos szankciókban is megállapodunk, bizonyos kontingensekben megállapodunk, nagyon fontos a jó minőségű marhahús tekintetében, és pedig az Atlanti óceán mindkét oldalán. Köszönöm. Köszönöm szépen, Swinburne asszony. Most Hennen úr kap szót. Köszönöm, elnök úr. 40 éve a az Egyesült Királyság csatlakozott a közös piachoz. Nem tudom, hogy akkor tudtuk-e, hogy ez miről szól. Nem tudom, hogy most tudjuk-e, hogy mi a különbség a vámunió és a szabad piac között. Egy szabad kereskedelmi övezet azt jelenti, hogy a tőke, az áruk és a személyek minden akadály nélkül mozoghatnak egy ilyen térségen belül. A vámunió más dolog. A vám unióban közös a kereskedelmi politika, és közösek a külső vámok. Ez Nagy-Britannia számára óriási csapás lenne, hiszen az Európai Unión kívül nagyon csekély kereskedelmi forgalma, azonban bizonyos tekintetben ez mégiscsak nagyon nagy eh, mennyiség jelent. Nem tudom, hogy eh, milyen helyzetben vagyunk most. Azt látjuk, hogy hanyatlik a vámunió. És pedig eh, azért, mert kevésbé veszük figyelembe közös elveinket, mi pedig sérülünk. Köszönöm. Köszönöm, Hennen úr. Most Zanicki úr kap szót. Eh, grazie, Presidente. Nagyon szépen köszönöm, elnök úr. Támogattam ezt a jelentést, mint hogy az a célja, hogy megtámogassuk a kereskedelmi rendelkezéseket többek között az anti-dumping eljárás a komitológiának a révén. A ma jóváhagyott jogszabály figyelembe veszi mind azon indokokat, érveket, amelyeket az európai ipar hangoztat többek között a eredet megjelölést, a Made in Italy például. Na most ez új lehetőséget és jó lehetőséget ad az európai vállalkozások számára. Azok a kereskedelmi gyakorlatok, amelyek dömping ellenes fellépést képviselnek, itt kezelve vannak, és a verseny szempontjából ezek fontosak, amikor külső szembesüléssel fontokunk. Köszönöm szépen, most Tenök a adom A transatlanti kereskedelmi történetben állatkereskedelem ügyében nagyon sok szabály volt korábban is. Az ECR frakció pedig mellette szavazott ennek a javaslatnak, hiszen az a transatlanti kapcsolatokban nagyon fontos az, hogy több legyen a bizalom. A kezelt marhahúsra vonatkozó szankció az európai farmokat jelentősen érinti. Reméljük, hogy ezeket a szankciókat előbb-utóbb sikerül majd leépíteni, és reméljük, hogy a tárgyalások során észszerűbb döntéseket hozhatunk majd. A hagyományos transatlanti kereskedelmi kapcsolatoknak mindkét oldalnak kedvezőnek kell lennie. Az Európai Unió és az Egyesült Államok közötti kereskedelmi kapcsolatoknak abszolút prioritást kell élvezniük. Köszönöm szépen. Most Nikolson úrnak adom át a szót. Nagyon szépen köszönöm. Elnök úr, támogattam. A jelentős pedig agályaim is vannak. Úgy gondolom, hogy hosszú távon a jelentés win-win helyzetet eredményezhet az Európai Unió és az Egyesült Államok számára. Fontos az, hogy a kereskedelmi szankciók dinamikusak legyenek. Az 1980-as években számos büntető szankció született, különféle amerikai és kanadai hormonkezelt marhahúsfajták tekintetében. Ez pedig évente kb. 116 milliós kiesést jelentett. Ezeket a szankciókat véleményem szerint ideje felülvizsgálni, és amennyiben jogos, meg is szüntetni. Hiszen a hormonnal nem kezelt minőségi marhahús is elég gyakran szankciók által sújtott. Remélem, hogy évente több minőségi marhahúst tudunk majd az Európai Unióba importálni további veszélyek nélkül. Ez pedig az Európai Unió és az Egyesült Államok közötti további integrációhoz vezet. Köszönöm szépen, Kaminski úr kap szót. Köszönöm szépen, hölgyeim és uraim. A konfliktus, amiről azt remélem, hogy hozzásegít bennünket a végső megoldáshoz, és ez 1988-ban indult, amikor az európai exportőrök 116 eh, millió dollárt veszítenek el évente a kereskedelmi szankciók miatt, amelyet az amerikai piac sújt. Ezek a megismételt eh, szankciók, amiket az amerikai fél indított, azt gondolom, hogy nem elfogadhatóak, és ők ezzel megpróbálnak beavatkozni az állategészségügyi eljárásainkba. Azt gondolom, hogy nekik meg kéne bíznunk, bíznunk bennünk, és fordítva is. És azt gondolom, hogy amit tettünk, az a lépés megfelelő irányba. És remélem, hogy az USA is pozitívan reagál majd a parlament eh, jó hiszeműségére. Köszönöm szépen, Kaminski úr, mondja az elnök. Áttérünk eh, a KISZTUD jelentésre. És Virmúr asszonynak adom meg a szót. Ez egy technikai jelentőségű jelentés. A Lisszaboni szerződés rögzíti ennek bizonyos feltételét, és szabályozás jövőbeni tartalmára ennek hatása lesz az Európai Parlamentnek a delegált jogi aktusok keretében új szerepe van, és azt gondolom, hogy ezt az új szerepet komolyan kell vennünk. Az ELKON szakbizottság nagyon sok időt töltött azzal, hogy eldöntse, mi az, ami technikai jelenlegi intézkedésnek bizonyul, illetve mi legyen felhatalmazáson alapuló jogi aktus, ami a kereskedelmi politikát illeti. Azt gondolom, hogy az egyensúly megteremtése nagyon nehéz, ugyanúgy, mint a pénzügyi szolgáltatásoknál is. Hiszek abban, hogy ez a jelentés sikerült, hogy megteremtse a megfelelő egyensúlyt. Köszönöm, mondja az elnök. Muscardini asszonynak adom meg a szót, parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr. A dömpingellenes rendelet és rendeleteknek rendkívül nagy fontossága van a jelenlegi folyamatokban, és hát e tekintetben a különböző javaslatokat, jogszabályjavaslatokat, így a saláta törvény javaslatot az egyes számot kell figyelembe vennünk. Úgy védjük, hogy az európai szabályoknak a figyelembe kell venniük az egyéb szabályoknak, és ezek a szabályok valamennyi szereplőre érvényesek kell, hogy legyenek. E tekintetben megemlítendő az ár korrekció és az ár pontosságoknak a fontossága. E tekintetben a dömpingellenes fellépésben az Európai Bizottság jól lépett fel a különböző kereskedelmi védelmi eszközöknek az érvényesítésével, javaslatokat is fogalmaztak meg, ezek a javaslatok pedig 15 hónapnál hosszabb időtartamra nem terhethetnek. Az Európai Bizottság feladata az érdekvédelem figyelembe véve a Lisszaboni szerződés előírásait, a védelmi intézkedések nélkülözhetetlenek ahhoz, hogy biztosítsuk a versenyképességet, biztosítsuk a szabályok betartását, és a fogyasztó érdekeit is védelmezzük. Ezért támogattam a jelentést, gratulálok az előadónak. Elnök, köszönöm szépen Muszkátini asszonynak, Zeniki hogy nem látom a teremben, úgyhogy térjünk át egyből eh, Szuszta úrra, illetve hát ő sincs itt, úgyhogy következik Kaminski úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Teljes mértékű felelősségvállalással megszavaztam a jelentést, a frakcióm nevében is. Ez egy technikai jellegű kérdés, és éppen ezért technikai jellegű döntésekre van szükség. Az Európai Parlament fokozatosan valósítja meg az ajánlásokat. És alkalmazkodunk ahhoz az új szerepvállaláshoz, amelyet a Lisszaboni szerződés eh, jelent a számunkra. Azt gondolom, hogy nagyon pozitív dolog az, hogy eh, az ellenőrzési eljárás keretén belül a tagországok, amelyek eh, minősített többséggel rendelkeznek, eh, egy egyszerű többséggel eh, hozott döntést blokkolhatnak. Nagyon fontos ez a dömping ellenes intézkedések szempontjából. Köszönöm. Grazie, onorevole Kaminski. La parola onorevole Bielan. Köszönöm szépen, Bielan úrnak adom meg a szót. Bardzo, pani Köszönöm szépen. Elnök úr, néhány aggályjal szemben, amely azt jelenti, hogy nincsen megfelelő konzultáció a tagállamokkal, támogattam a jelentést, hiszen lehetővé teszi azt, hogy a Lisszaboni szerződés bizonyos jogi előírásai előmozdításra kerülnek. Ez pedig az Európai jog erősödését jelenti az összes tagállamban. Nagyon fontos eszköz lesz az, hogy hogyan járunk majd el tanácsadás tekintetében a megállapodás értelmében. Nagyon fontos az, hogy a parlament ellenőrzési lehetőséget kapjon ebben a tekintetben. Az Európai Parlament figyelembe vette például, hogy bizonyos vámtételek vissza vonása pozitív eredményekkel járt a közös vámpolitikánkban. Köszönöm szépen. Most áttérünk a Lavia jelentésre, és átadom Swinburne asszonynak a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. A saját frakcióm nevében szeretném elmondani, hogy mennyire fontos a költségvetési hiány csökkentése, de nem tudtam ezt a jelentést támogatni, és pedig a következő okokból. Számos európai ország intézkedése negatívan érintette az állampolgárok életét. Így pedig nem lehet az európai költségvetés növekedését igazolni. Az Európai Uniónak takarékoskodnia kell ezekben az időkben, és a költségvetésnek ezt tükröznie kell. Köszönöm szépen, átadom a szót Hennen úrnak. Elnök úr, három dologról szeretnék szólni, hogy mi biztos a halál, az adók és az Európai Unió növekedő költségvetése. Az összes 27 tagállam spórol otthon, felélik a tartalékaikat, és küldik a pénzt Brüsszelbe reméltük volna, hogy prosperitást szolgálnak majd ezek a pénzek. És azok, akik nem tudnak angolul, megnézhetik Frederick Pastier könyvét fordításokban is. Minden egyes euró, amelyet a magángazdaságnak adunk, igazából csak a munkahely teremtés alapjait szünteti meg, ez az egész Európai Uniós szabályzó mechanizmus nem működik. Hogyan folytathatjuk ezt a rendszert, hogy állandóan növekedik a költségvetés, és pedig olyan időkben, ahol spórolni kell. Körülbelül 120 ezer fontot kapott az Európai Unió a saját választókerületemből. Köszönöm szépen, Hennen úr, most pedig Antonio Ciur kapszul. Köszönöm szépen, elnök úr! Még mielőtt megmagyaráznám a szavazatomat, hagyd mondjam el, hogy azért viselem ezt a pólót, mert szeretném, hogy Massimile Territori és Salvatore Gironának a felszabadítsát segítse elő az Európai Unió, akik azért tevékenykedtek, hogy visszavessék a kalóz tevékenységet. Nos, tisztelt elnök úr, a 2013-as költségvetés eljárásra vonatkozó politika stratégia meghatározza azt, hogy milyen keretek között tartnánk kívánatosnak, hogy az Európai Bizottság megfogalmazza a saját költségvetését. Fontosnak tartjuk az európai gazdaságnak a fellendítését figyelembe véve azokat a feszültségeket, amelyeket a gazdasági válság hozott elő. Támogatom a javaslatot azért, mert így módon az európai költségvetés aktívan léphet fel, és a végrehajtó bizottság tevékenységet segítheti, illetve újabb források teremtődhetnek a gazdasági válság orvoslására, amely érinti az euró övezetet. Levia javaslat, egy nagyon teljes körű javaslat, és teljes mértékben osztom azt a kérelmet, amelyet a tanács irányába fogalmazott meg, azaz nem szabad mesterségesen csökkenteni a forrásokat, figyelembe nem véve a programoknak a végrehajtását és késleltetve a kohéziós politika megvalósulását. Elnök, köszönöm szépen Anton Nyolci úrnak a hozzászólását, az ön felhívását, osztjuk és ezt teszi egy szá, sor, sor kollégai is, illetve talán a parlament szinte egésze, és úgy látjuk, hogy a külső szolgáltak a felelősei ezt majd megvilágítják akkor, amikor tájékoztatást adnak nekünk ezen kérdéskörben, amely nagyon nehéz kérdéskör, mármint az első felvetésre utalok, és most pedig hagyadjam meg a szót jönnek Kutelki a szót. Ez a jelentés fontossá teszi a közös fellépést az európai gazdaságban. Több Európára és több pénzre van szükség. Teljes mértékben el vagyok tökélve a növekedés és a munkahelyteremtés mellett, de nem gondolom, hogy ezt több Európával tudjuk elérni. Kevesebb szabályozásra van szükségünk, hiszen tehermentesíteni kell a vállalkozásokat. Ez a parlament elszalasztatta azt a lehetőséget, hogy erős jelzést küldjön. A bizottságot fel kellett volna szólítanunk arra, hogy többet teljesítsen kevesebb pénzből, és a polgárok érdekeit kellett volna tükröztetnünk, illetve az európai költségvetést be kellett volna fagyasztanunk. De mint mindig ebből kibú, ez alól kibújtunk, és ezért nem tudom támogatni ezt a jelentést. Köszönöm. Jön a asszony. Most pedig Dóc asszonynak adom meg a szót. Köszönöm szépen, elnök úr, a és ellen szavaztam. Még egyszer a további politikai integrációt előfeltételként emel, emelik ki az Európai Unió szociális feladatvállalásához. Azt gondolom, hogy bármilyen jövőbeni fellendülés egyik előfeltétele az, hogy a gazdaság zárságból kikerüljön. Azt gondolom, hogy az ideológia még mindig elsötétíti a valóságot. Nem tudjuk megoldani ezt a válságot. A megszorítások, amelyeket tagországokban alkalmaznak, nem szabad, hogy ezt a költségvetésben is megismételjük. Ez arroganciáról tesz tanúbizonyságot. Hogyha azt várjuk a tagországoktól egyre több pénzt fizessenek be, akkor ezzel nagyon rossz jelzést küldünk. A célkitűzéseket arra kell használni, hogy a növekedést erősítsük, és nekünk is példával kell elől járnunk. Köszönöm szépen, Doc asszony, most pedig Jár úrnak adom meg a szót, parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr, én megszavaztam ezt a jelentést mert a jelentéstevő Lavia úr kitűnő munkát végzett, megfelelő kompromisszumot tudott kialakítani, és úgy érzem, hogy amikor stratégiai jellegű célokról beszélünk, a bürokratikus akadályok leépítéséről, illetve arról, hogy az igazgatás, a bürokrácia, tehát a bizottság is kevesebb pénzt költsön el, akkor ez a stratégiai jellegű eh, cél, és ezt nem lehet gyorsan megoldani, valóban át kell ezt gondolni, ez pedig azzal kezdődik, hogy megfelelő rendeleteket, törvényeket hozzunk, amelyek kevesebb bürokráciát és kevesebb ellenőrzést jelentenek. Egy kis hiányosságot is meg szeretném e- említeni. Szeretem volna, hogyha az ALDE módosítóját követjük, hiszen a 2013-as év fontos, hogy a gazdasági fellendülésnek szentelődjön. Ez az egyetlen kifogásom, de általában véve egyet tudtam érteni a jelentéssel. Köszönöm, Jár úr. Most Takula úrnak adom meg a szót, parancsoljon. Köszönöm, elnök úr szeretném elmondani, hogy megszavaztam a jelentést, mert nagyon jó dolgokat tartalmaz, és elmondhatom azt, hogy megfelelő irányba mutat. Azonban bizony, tek, bizonyos tekintetben elégtelenségeket is tartalmaz. Nagyon nagy kihívásokkal szembesülünk az európai gazdaságban, és ez pedig azt jelenti, hogy takarékoskodni is kell. Azonban nem úgy, hogy öncélok kockákká váljanak itt a takarékossági intézkedések, hanem a költségvetést úgy kell alakítani, hogy lehetővé tegye a növekedést. Ez pedig azt jelenti, hogyha tényleg szeretnénk gazdasági élénkítést Európában, akkor a fejlődésre, a kutatásra, az innovációra kell, és az oktatásra kell majd támaszkodnunk, hiszen ezek azok az alapok, amelyre épülhet az új növekedés, amely felépítheti Európát ismét. Figyelembe kell venni ezeket a területeket. Több pénz szükséges ide, és kevesebb bürokrácia ezeken a területeken. Tehát, hogyha csökkentünk, akkor az oktatás, az innováció ne kapjon kevesebbet, hiszen ezek képesek majd az európai gazdaságot növekedésre ösztönözni. Köszönöm. Köszönöm szépen. Most átadom a szót Kaminski úrnak. Elnök úr, hölgyeim és uraim, mint az összes ECRS lengyel én is máshogy szavaztam, mint a frakció fegyelem követelte volna, hiszen megszavaztam ezt a jelentést. Hiszen azokról az emberekről is szó van, akiknek több támogatást juttatna az európai költségvetés, és kevesebb bürokráciát is jelentene. Ez egy nagyon jó dolog, azonban figyelembe kell vennünk azt is, hogy a takarékoskodás az európai költségvetésben azt is jelentheti, hogy az új tagállamok vesztenek. Éppen ezért az Európai Unió támogatására vagyunk utalva, hogy valahogy megpróbáljuk ezt a szakadékot áthidalni, amely a gazdag és a szegény országok között van. Kinyitottuk a piacainkat az európai termékek felé, az Európai Unió irányába nem védtük meg a termékeinket, jönnek az olasz, francia, angol cégek óriási profitokra tettek szert a mi piacainkon. Most pedig a polgáraink elvárhatják Európától azt, hogy támogassák őket. Köszönöm szépen, Kaminski úr. Most pedig eh, szeretném átadni a szót Jattén Meki asszonynak. Tisztelt elnök úr, megszávaztam ezt a jelentést, és azt támogatom, hogy az Európai Unió takarékoskodjon, és fagyassza be a további kiadatásokat. Az Európai Unió és tagállamai csökkentik a kiadásaikat, és tartanak attól, hogy növekednek a kiadásaik. Ezen kívül a tagállamok a saját költségvetéseikben is nagymértékben takarékosodnak. Ilyen alkalmakkor az Európai Uniónak példával kell előjárnia. Az Európai Uniónak innovatívnak kell lennie, és meg kell találnia azokat a pontokat, ahol az Európai Unió saját maga takarékoskodhat. Ne oktassa itt ki a tagállamokat, hogy hol takarékoskodjanak. A tagállamokat megbüntetik, hogyha nem takarékoskodnak eleget. Azonban az Európai Unió saját maga nem keresi meg azokat a lehetőségeket, ahol takarékoskodhat. A parlament, a bizottság és a tanács részéről is meg kell találni az észszerű takarékoskodási lehetőségeket. Így a pénzeket a munkahelyek teremtésére és a növekedésre lehet számni. Köszönöm. Köszönöm szépen. Most akkor áttérünk a következő témánkra. Köszönöm szépen. Nagyon fontos az, hogy az Európai Unión belül megfelelő tapasztalatcsere legyen. Éppen ezért támogatom itt az igazságügyi képzést. Nagyon sok lehetőség van már erre hogy megoldjuk a határokon átnyúló jogi problémákat. Éppen ezért azt javaslom, hogy ne kettőzzük itt meg a már meglévő lehetőségeket. Teljesen szükségtelen tovább ilyenekkel foglalkozni, hiszen megvannak a lehetőségek. Ez az állásfoglalási indítvány nem a realitás talaján született. Ami a tagállamoknak számít az az, hogy harmonizálják a politikáikat, és ne központosítsák. Köszönöm szépen. Most átadom a szót Kaminski úrnak. Elnök úr, kedves kollégák, támogattam az állásfoglalási indítványt, és úgy érzem, hogy az a feladatunk az Európai Parlamentben, hogy támogassuk az európai polgárokat. Az Európai Unióban nagyon sok jogrendszer létezik, és tudom, hogy vannak különbségek a tagországok között. Egyre több gazdasági, kulturális kapcsolatunk van egymással, illetve a polgárok között. Ez pedig szükségessé teszi azt, hogy megismerjük a többi jogrendszert is. Hiszen ennek hatása van az összes polgára, illetve azokra, akik más tagországokban tevékenykednek. Azt gondolom, hogy tiszteletben kell tartanunk az adófizetők pénzét, és éppen ezért szükség van erre a típusú koordinációra. Köszönöm, Kaminski úr, most pedig áttérünk a következő jelentésre. Gyermekmunka a kagaó ágazatban. Emma McClarkinnak adom meg a szót, parancsoljon. Köszönöm, kedves kollégák! Az ENSZ konvenciója világossá teszi azt, hogy az oktatás rendkívül fontos a gyermekek számára. Különösen nagyon fontos, hogy mindenki számára ingyenes és hozzáférhető legyen az iskola. És csak ekkor tudnak eh, aktív szerepet betölteni a társadalomban, ragaszkodnunk kell ahhoz, hogy ezt a problémát megoldjuk, hiszen 215 millió gyermek van, akik továbbra is eh, munkát kénytelenek végezni. Nagyon gyakran vannak családi vállalkozások a kakaóágazatban, és ez problémákat jelenthet. Nyugat-Afrikában 70%-et termesztik a kakaónak, és ez egy példa erre a problémára. A térségben a kakaóágazat folyamatos konfliktusok alapját képezi, hatással van a családokra és a közösségre. Nagyon fontos, hogy a gyermekek mindamellett, hogy részt vesznek a munkában, az iskolából sem maradjanak ki, hiszen nagyon gyakran a gyermekmunka azt jelenti számukra, hogy kimaradnak a, az oktatásból. Köszönöm. Köszönöm szépen. Most szeretném Andrea Zanónig átadni a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. 215 millió gyermek érintett világ viszonylatban a gyermek kényszer munkában. 115 millió gyermek meg kifejezetten veszélyes tevékenységet végez. Erre kényszeríti őket, ez elfogadhatatlan. Éppen ezért támogattam ezt az állásfoglalási indítványt, mert úgy vélem, hogy az Európai Uniónak alapvető feladata az, hogy mindent megtegyen azért, hogy ezt az új típusú, modern rabszolgaságot leállítsa együtt kell, hogy működjünk azon országokkal, Gánával és elefántcsontparttalra gondolok, azon országokkal, amelyek lehetővé teszik azt, hogy teljes munkát végezhessenek a fiatalok, illetve megtiltják, megtiltják a kényszermunkát. Aztán vannak olyan eszközök, amelyek lehetővé teszik a nyomon követeti, a nyomon azok termékeket kell, hogy gólcső alá vegyük, amelyeket gyermekek, kiskorúak állítanak elő. Gondoljunk itt a kákao ágazatra, is, ez teljes figyelmet kell, hogy kapjon részünkről. Köszönöm szépen, mondja az elnök Zenoniónak, Swinburne asszony a szó. Köszönöm. A gyermekmunka bárhol legyen az Európai Unió számára taszító, és fel kell lépnünk ellene. Gyermekmunka van Afrikában, Ázsiában. Használják a gyerekeket például a gyapot aratásnál is. Nekünk pedig el kell érnünk, hogy minimális normák legyenek mindenhol a világban. 215 millió gyermek dolgozik a világban. Ez egy megdöbbentő szám. Folytatnunk kell a kereskedelmi politikánk felhasználását, hogy nyomást gyakoroljunk vele a gyermekmunka megszüntetése érdekében. Máshogy nem tudunk normális emberi növekedést elérni a jövőben. Köszönöm. Köszönöm. Most Roberto Angelilli kapszó. Grazie, Presidente. Köszönöm szépen, elnök úr nagyon gyakran nincs is tudomásunk arról, hogy milyen feltételek között állítják elő azokat a javakat, amelyeket nap mint nap fogyasztunk. Márpedig előfordul, hogy számos ilyen terméket a gyermekek állítanak elő, több mint 200 millió gyermek érintett ebben, és azt is tudni kell, hogy ezeknek nagyon tetemes része 15 év alatti rendkívül veszélyes munkát végeznek, és ebben a fellépésben sámos iparág érintett, így a kakaó ágazat, a gyermekek munkájának a visszafogása, visszavetése egy kötelezettséget teremt számunkra, valamennyi ország számára is ezen felül, és a multinacionalis cégeknek is ez ellen kell, hogy fellépniük. Az, Euró, az ENSZ-nek a gyermekvételni egyezményét csak úgy, mint a Nemzetközi Munkahogyi Hivatalnak a különböző jogszabályait érvényesíteni kell, ellenőrzést kell megvalósítani a teljes termelési láncolatban azért, hogy a gyermek kizsákmányolás visszavessük, megtiltsuk az e tekintetben. A monitoring, a nyomon követhetőség kell, hogy biztosított legyen. Elnök, köszönöm szépen Angelili, köpviselőnek Repó úri a szó. Köszönöm szépen, támogattam a jelentést, hiszen az európai fogyasztók csokoládéja elég gyakran gyermekmunkával kerül az asztalunkra, tehát főleg gárnára utalnék, Elefántcsontpartra, ahol szinte a világ kakaójának a legnagyobb része kerül termelésre. Az Európai Bizottság és a Külügyi Szolgálat adatai értelmében garantálnunk kell, hogy az Európai Unió kereskedelmi kapcsolataiban ne jelenjen meg gyerekmunkával előállított termékek palettája. Még ténylegesen nagyon nagy szociális-gazdasági kihívásokkal állunk szemben. Az európai cégeknek is felelőssége van. Azonban az Európai Unió egy emberi jogokon alapuló értékközösség, és éppen ezért nem hagyhatjuk jóvá a gyermekmunkát, akkor sem, hogyha emiatt kevesebb lesz a kakaó. Köszönöm. Köszönöm szépen, Repo úr Dotz képviselőasszony kap szót. Köszönöm, elnök úr. Körülbelül 215 ezer gyermek dolgozik Nyugat-Afrikában a kakaó ültetvényeken. Az elmúlt években volt egy bizonyos haladás, amelynek értelmében a legszörnyűbb gyermekmunka már csökkent. Part például a világ kakaó termelésének felét adja. Itt a legrosszabbak a körülmények, hihetetlen szegénységben élnek a lakosok. A kakaó ültetvényeken általában családi munka zajlik, tehát családi gazdaságokban van. Itt pedig a legolcsóbb a gyermekmunka. Nekünk pedig az a feladatunk, hogy fellépjünk a szegénység és a szegénység által okozott gyermekmunka ellen. Kötelességünk az, hogy kórházakkal, szociális intézményekkel segítsük a gyermekeket, de szüleiket is, hogy jobb jövőben éljenek. Köszönöm. Köszönöm most a szót, Beszeszko asszony kapja. Nagyon szépen köszönöm, elnök úr, támogattam ezt az állásfoglalást, mert a gyermekeknek a kizsákmányolása a Nyugat-Afrikában, a mezőgazdaságban rendkívül kemény témát és kemény diót képvisel, és hát ezt jól mutatják az adatok, a számok, a különböző konfliktusok és hát az aratásnak a tragikus helyzet az utóbbi években még tovább fokozta a feszültségeket, 200 ezer tonnányi áru fagyott be, hogy úgy mondjam, az elefánt csontparti övezetben, az export tekintetben szenvedett, de hát tudni kell azt is, hogy Gánából, illetve egy, az elefántcsontparttól való származó exporttól függ az Európai Unió. A gyermekek el, kizsákmányolása elfogadhatatlan, különösen a gyermekekkel való bánásmód és a gyermekkereskedelem elvetendő. Itt minden esélyt meg kell teremteni a gyermekek és a szülők javára. Köszönöm szépen, Bezeszko asszony, most pedig Kaminski urat hallgassuk meg. Panie, panie Köszönöm szépen, elnök úr. Kedves kollégák, természetesen én támogattam ezt a jelentést, mert azt gondolom, hogy nagyon fontos pillanatokat élünk meg a parlament életében és a parlamenti munkában. Amikor a politikai megosztottságon túl olyan értékeket képviselünk, amelyek a közös fellépéshez is fontosak. Egy olyan problémáról van szó, amely elfogadhatatlan. Több millió gyermeket kényszerítenek munkára, ezzel elveszik tőlük gyermekségüket és a jövőjüket. Egy olyan helyzetről van szó, amelyet nem tolerálhatunk. És nagyon jó, hogy az Európai Parlament foglalkozik ezzel az ügyjel. Fontosnak tartom azt, hogy megpróbáljuk megtalálni a probléma okát, és megpróbáljuk felhasználni az összes lehetséges csatornát, amelyen keresztül ezek a termékek az európai piacra kerülnek. Európában vámtarifa létezik a kakaóra, és meg kell állapítani azt, hogy ezt illegális módon állítják -e elő. Köszönöm szépen, Kaminski úr. Áttézünk, áttérünk a nemzetközi kakó megállapodásra. Panie Köszönöm szépen! Elnök úr, támogattam ezt a megállapodást. Ez a téma egy olyan megállapodáshoz kapcsolódik, amely helyettesíti a 2001-es megállapodást. Azt gondolom, hogy egy jó lépésről van szó, hiszen az átláthatóság megvalósítása nagyon fontos. Nagyon nagy problémának tartom az illegális kényszerített gyermekmunkát. Fontos a kereskedelmi akadályok elhárítása, az európai piachoz való jobb hozzáférés, A kakaó nagyon fontos termék a legszegényebb országok számára, és természetesen, hogyha nem használják a gyermekmunkát, akkor támogatnunk kell őket. Hiszen Európa kakaót vásárol így szegény országoktól. Köszönöm, mondja az elnök. Swinburne asszonyt neveztem meg az imént, de Kaminski úr kapott előbb szót. Először Takkul a kolléga kap szót. Tisztelt elnök úr! Itt a gyermekmunka tekintetében is szerettem volna felszólalni, de most is a kakaóról van szó. De itt is szeretném kiemelni, hogy nagyon fontos az, hogy az Európai Unió ragaszkodjon saját értékeihez. Az emberi jogok képzik az értékeink közepét, és ide tartozik a gyermekek joga is. Éppen ezért nagyon fontos figyelni arra, hogy semmilyen körülmények között ne engedjük meg a gyermekmunkát. Ne engedjük meg, hogy a gyermekek ilyen helyzetbe kerüljenek. Vegyük figyelembe a gyermekek globális fejlődését, és próbáljunk ügyelni arra, hogy a gyermekek a motorikus és gondolati, szellemi képességeiket megfelelően legyenek képesek kifejleszteni. Így nemet kell mondanunk az a, a gyermekmunkán alapuló szerződésekre, és így, hogyha a kakaó megalapodás gyermekmunkán alapul, akkor az elutasítandó. Így igenis meg kell adni a gyermekeknek a jogot a gyermeki léthez, és ez az emberi joguk része. Köszönöm végezetül pedig Swinburne asszony Kaminski úr helyett. Köszönöm szépen, elnök úr! A kereskedelmi korlátokat leépítjük az importáló és az exportáló országok felé is, és így működik a globális gazdaság. Bizonyos szektorokban könnyíteni kell a feltételeket. Mi a legérdekesebb ebben a jelentésben? Az, hogy több a statisztika, több a vizsgálat, több a hatástanulmány, annak tekintetében, hogy ezen az ágazaton belül a kereskedelmi akadályok mit jelentenek. Remélem, hogy sokkal jobb minőségű politikát érhetünk el. Minden tekintetben nagyon konkrét adatokra van szükségünk, hogy mezőgazdasági termékek behozatala ne károsítsa az érintetteket. Köszönöm szépen. Most akkor áttérünk a következő anyagra, ez pedig a cukorbetegség szerű terjedés elleni fellépés. Swinburne asszony. Köszönöm. Pillanatnyilag az Európai Unió lakosságának 10%-át érinti a cukorbetegség valamilyen formája. A lakosság korosodik, ez pedig azt jelenti, hogy a cukorbetegségben szenvedők száma növekedni fog. Azonban a cukorbetegség főleg bizonyos fajtái gyógyíthatók. Így hatékony, megelőző stratégiával hatékonyak lehetünk. Így például a megfelelő étrend kialakításával. A közös megközelítéseinknek eh, ahhoz kell vezetnie, hogy megosztjuk a legjobb gyakorlatokat egymás között, kifejlesztjük eh, a semleges diagnosztikai eszközöket. Ez a tagállamok számára is nagyon fontos lenne. Tehát eh, ki kell cserélniük tapasztalataikat. A legjobb megelőző politikákat így el lehetne foglalni. A cukorbetegség járványszerű terjedése ellen csak is megelőzéssel léphetünk fel hatékonyan. Ez pedig azt jelenti, hogy a jelen nehézségek között is figyelnünk kell erre. Köszönöm szépen, most a szót Jana Kudakis asszony kapja. Across the UK, nearly three... Az Egyesült Királyságban jelentős probléma a cukorbetegség. Éppen ezért a diabetes jelentős költségeket ró az egészségügyi rendszerre, és 10%-kal fog növekedni. A teljes egészségügyi költséget is 10%-át fogja kitenni. Ez nem egy izolált probléma az Egyesült Királyságban. Tíz ember közül egy az EU-ban érintett a probléma által. Az egészségügyi ellátások a tagországi kompetenciákba tartoznak, de úgy érzem, hogy a legjobb gyakorlatok megosztása nagyon hasznos lehet. Az európai stratégia kialakítása, amely az együttműködés javítására, a kutatás megosztására és a legjobb gyakorlatok megosztására irányul, nagyon fontos a közös forráskezelést illetően, és egy olyan járványról van szó, amelyet ellenőrzés alatt tarthatunk, amennyiben közösen lépünk fel, ezért támogattam ezt a jelentést. Köszönöm. Köszönöm szépen. Angelili asszonynak adom meg a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Nagyon aggasztóak eh, ezek a statisztikai adatok. Valózi eh, járványról van szó, 330 ezren halnak meg évente ebben a betegségben, hatalmas mértékben 10-20 százalékkal növeli a kiadásoknak a mértékét az egészségügyi ráfordításokban. Még nem találtuk meg a hatékony módját annak, hogy hogyan lépjünk fel ezen betegség ellen. Jól lehet, nem fertőző betegségről van szó, mégis egy nagyon jelentős részét érinti a lakosságnak, különösen az öregedő lakosságot. sor lépést kell tennünk a megelőzés területén. E tekintetben kell újra végig gondolnunk a cukorbetegséget, hogyan lehet bátorítani, elősegíteni az egészséges életmódot. Ez is egy meghatározó eleme kell, hogy legyen az innovatív európai stratégiának, és a kellő pénz eszközöket is biztosítani kell a kutatás számára. Elnök, köszönöm szépen Ancseli képviselőnek, most pedig megadom a szót a Repónak. Tisztelt elnök úr, megszavaztam ezt a jelentést, hiszen eh, a cukorbetegség a szenvedés mellett gazdasági költségeket is eredményez. Aggasztó módon nő a cukorbetegek száma Európában. A cukorbetegség azonban nagy részt életmódbetegség. Nagyon fontos az, hogy megfelelő információt nyújtsunk a polgároknak az egészséges élelmiszerekről. Jelezni kell a csomagoláson, hogy mit tesznek a fogyasztók, nem szabad félrevezetni a fogyasztókat, tudniuk kell, hogy a saját egészségük alapján kell táplálkozniuk. A mm, cukorbetegség elkerülhető mozgással és táplálkodással. Az ember egész életmódját kell figyelembe kell venni, és minden eh, cukorbetegség ellenes intézkedést támogatnom kell. Ugyanúgy ide tartozik ez a jelentés is. Köszönöm. Köszönöm. Most Dotz asszony kapszót. Köszönöm, elnök úr. A legfrissebb számok azt mutatják, hogy 2,9 millióan szenvednek cukorbetegségben az Egyesült Királyságban. Az észak-ír kerületemben 37 ezer cukorbeteg található. Ezen kívül több ezer van, aki ugyan cukorbeteg, ám még nem tud róla. Észak-Írországban ugyanúgy jelen van ez a betegség, és terjed, mint egész Európában. A saját választókerületemben is körülbelül 41 kal nőtt a diagnosztizált cukorbetegek száma. A nemzeti egészségügyi szolgálat körülbelül 3,5 milliárdos költséggel számol a cukorbetegség kezelése esetében. Az Egyesült Királyságban egyre növekednek a cukorbetegség megelőzésére, illetve gyógyítására szánt összegek. Éppen ezért nagyon fontos, hogy proaktívak legyünk, nagyon fontos az, hogy felvilágosítjuk a polgárokat, hogy egészséges módon éljenek, egyenek és mozogjanak. Köszönöm szépen. Most a szót Beszeszku asszony kapja. Nagyon szépen köszönöm, elnök úr. Támogattam ezt az állásfoglalást, mert úgy vélem, hogy a cukorbetegség elleni fellépést meg kell erősítenünk minden lehetőségre illetve rendelkezésre álló eszközzel, főként a megelőzéssel több mint 16%-a az európai lakosságnak érintett lesz ebben a betegségben 2030-re. Éppen ezért a neveléssel, az oktatással, a felvilágosítással kell mindenképpen élnünk. Meggyógyíthatatlan betegségről van szó, de ennek ellenére a megelőzés tekintetében sok mindent tudunk tenni. Éppen ezért az Európai Unió sokkal több forrás kellene, hogy bevessen a sport támogatásában, a testedzésben és az egészséges életmódnak a felkarolásában. Nagyon lényeges az is, hogy hogyan lehet korai módon feltárni az egyes és a kettes típusú diabeteszt már a korai fázásban. Ha ezt lehetővé tennénk, akkor ezáltal jobb kezelésben részesülnének a betegek, és jobban tudnak megelőzni a bonyolult eseteket. Megszavaztam ezt a jelenséget az a cukorbetegség járványszerű terjedése tekintetében remélem, hogy pozitív hatásokkal járnak majd a javaslatok. A cukorbetegség az Európai Unió lakosságának 10%-át érinti, és a egészségügyi költségek 10%-át is. És valószínűleg növekednek majd ezek a költségek. Nagyon fontos az, hogy közegészségügyi konszenzus szülessen a tagállamok között, hogy hogyan lehet megelőzni a cukorbetegség terjedését. A legjobb gyakorlatok cseréje, az állandó megfigyelés nagyon sokat számíthat ezen a tekintet, ebben a tekintetben. Személyesen orvosként és középkorú férfiként is nagymértékben érdeklődöm ezen probléma iránt, hiszen eh, nagyapám is ebben a betegségben halt meg. Köszönöm szépen, most Takkula képviselő kap szót. Tisztelt elnök úr! megszavaztam az állásfoglalási indítványt, mert szerintem nagyon fontos az, hogy európai szinten minden eszközt igénybe véve harcoljunk a cukorbetegség terjedése ellen. A cukorbetegség jelenleg járvány. Nagyon erősen növekszik, és főleg a kettes típusú cukorbetegség, amely az életmód következménye. Tehát nagyon fontos az, hogy jobban kiválasszuk, hogy mit teszünk, és hogy többet mozogjunk. Azonban ettől függetlenül azt látjuk, hogy a tagállamok saját kompetenciájába tartoznak az intézkedések. Azonban mégiscsak jó látni azt, hogy az Európai Unió szintjén is ilyen népegészségügyi kérdésekkel is foglalkoznak, hogy megpróbálják bátorítani a tagállamokat abban, hogy már az iskolában elmondják a gyermekeknek, a fiataloknak, hogy milyen az egészséges életmód, milyen az egészséges táplálkozás. Így remélem, hogy a kettes diabetes megállása lehetséges válik a jövőben. Köszönöm szépen. Most Kaminski úr kap szót. Elnök úr, az Európai Unió lakosságának 10%-a szenved cukorbetegségtől. Az életmódunkban történt változások miatt, a civilizációnkban lévő változások miatt, a lakosság korosodása miatt a cukorbetegség problémája egyre jelentősebbé vált. Egyre több polgárt érint Európában a cukorbetegség terjedése. Éppen ezért támogatom a dokumentumot szavazatommal. Meg vagyok győződve róla, hogy a cukorbetegség problémája annyira komoly Európában, hogy az összes érintett intézménynek foglalkoznia kellene ezzel. Az európai szerveknek, a nemzeti kormányzatoknak, a leglényegsebb pedig a megfelelő életmód, a megfelelő táplálkozás, a megfelelő mennyiségű mozgás. Mindenképpen több forrás kell szánni a problémával foglalkozó kutatásoknak is. Köszönöm szépen, most Kelly úr kap szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Nagyon fontos, hogy erről a súlyos problémáról ma beszélünk és jobb megoldásokat kell találnunk a betegség kezelésére, illetve a betegség megelőzésére. A statisztikai adatok azt mutatják, hogy 97% az Európai Unióban az egészségügyi kiadásoknak arra fordítódik, hogy különböző betegségeket kezeljenek, és pusztán 3%-ot investáltak a, a megelőzésbe. Éppen ezért teljes mértékben egyetértek Swinburne képviselővel, aki azt mondja, hogy a kutatásra és a megelőzésre fontosabb hangsúlyt kell fektetnünk. Nagyon sok ember szeretne változtatni az életmódja magatartásán, de nehézségekbe ők ütközik. Azt gondolom, hogy erről a témáról kutatásokat kell készíteni. Teljes mértékben egyetetek a jelentéstevővel, és nagyon fontos, hogy a következő többéves költségvetésben az egészségügyhez kapcsolódó sport és más tevékenységekre is allokálni kell pénzösszegeket. Köszönöm szépen, Kelly képviselő. Most áttérünk a következő jelentésre, Macedónia Swinburne asszony. Köszönöm szépen, elnök úr. Üdvözlöm a bővítésről szóló pozitív kijelentéseket Macedónia kapcsán. Úgy érzem, hogy nagyon sok más csatlakozó ország, Szerbia, amelyet az elmúlt héten a tanács elfogadott, mint Európai Uniós tagjelölt országot, Példát vehetnem Macedóniáról az elmúlt néhány évben. A két ország nehéz, hasonló nehézségekkel küzd, és a saját lakosságát illetően is, illetve a szomszédokkal kapcsolatban is hasonló problémákkal küzdenek. De Belgrád és Pristina nem uh, ugyanaz a lapra tartozik, és az Európai Unió azt gondolom, hogy nagyon jó kiinduló pontot jelenthet, például Szerbia számára is, azért, hogy kialakíthassa a jobb megközelítést. Köszönöm szépen, Antonio Cikk képviselő. Nagyon szépen köszönöm, elnök úr. Hogy jelezzem, hogy a legutolsó választásokon, elnöki választásokon jelen voltam a néppárt képviseletében Macedóniában azért, hogy támogassam így módon is a miniszterelnöknek a tevékenységét a választási kampány keretében. Nagyon sok személlyel találkoztam, nem intézményekkel, hanem személyekkel, állampolgárokkal, akik felszántak arra, hogy csatlakozzon országuk az Európai Unióhoz. Következésképpen úgy vélem, hogy nem lehet tovább lassítani még hosszú ideig a tárgyalásoknak a megkezdését, amely tárgyalásokat egy adott időpontban felfüggesztetek, de most arra van szükség mindenképpen, hogy újra a tárgyaló asztalhoz üljünk le. A bővítési jelentése az Európai Bizottságnak mutatja azt, jól kimutatja azt, hogy a Macedónia volt Jugoszláv köztársaság pozitív előrelépéseket tett, és az európai szabványokhoz, normákhoz közelítenek többek között a piacgazdaság kialakítása tekintetében. Így módon úgy gondolom, hogy Macedónia eh, felül tud kerekedni a nehézségeken, és támogatjuk teljes mértékben a tárgyalást. Elnök, köszönöm szépen, Repulnak adom meg a szót. Köszönöm, elnök úr. Nagyon sajnálatos, hogy a vita feltartóztatja Macedónia csatlakozását, illetve a bővítési folyamatot. Az Európai Unió azt ígérte, hogy a bővítésben az összes balkáni térségbeli ország részt vehet, és Macedónia volt az első, amely tagjelölt stászot kapott. Az Európai Unió Bizottsága három évben ajánlást fogalmazott meg, hogy folytassa az EU tárgyalásokat Macedóniával, de a tanács volt az, aki ebben nem tudott megállapodni. A bizottság nem használja a makedón, macedónia kifejezést. Az ENSZ nem így viselkedik. Az Európai Uniónak a tükörbe kéne néznie, nem szabad egyetlen országot sem magunk mögött hagyni, és az Európai Uniós csatlakozási folyamat szava hihetősége forog kockán. Természetesen a macedón előrelépés Macedóniától függ, de nem szabad bezárnunk előttük az ajtót egy név vita miatt. Köszönöm szépen, Pirilló úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Macedónia volt Jugoszláviai Köztársaság számos területen előrelépett. Ez jól mutatja, mennyire nagy az elszántság az ország részéről, hogy az Európai Unió tagja legyen. Stratégiai országról van szó a Balkán övezetben, és különböző európai kezdeményezéseket is felkarolt és tett, és ettek szellemében nyitott szellemiségről adott tanúbizonságot. Gondolhatunk itt különböző reformokra, az igazságügy szolgáltatásnak, az igazságszolgáltatás területén, a közigazgatás területén. Ezek az elő előre lépések mind pozitív előhangot jelentenek a jövő szempontjából. Ugyanakkor az emberi jogoknak az érvényesülése tekintetében a korrupció és a pluralizmus a médiában mind-mind olyan terület, amelyenken hosszú utat kell még az országnak bejárnia. A csatlakozásig nyilvánvalóan lehetőség van arra, hogy a reformokat ezen ország végig vigye, és ezért támogattam a állásfoglási indítványt. Elnök, köszönöm szépen, Stojanov úrnak adom a szót. köszönöm szépen, elnök úr. Először azóta, amióta itt vagyok, elleneztem egy Macedóniáról szóló jelentést. Korábban igennel szavaztam. Miért? Azért, mert úgy gondoltam, hogy az Európai Unió pozitív jelentései támogatják majd az ottani reformokat. Azonban igazából öt év eltelt, és öt év alatt egy normális ország azért teljesít egyet mást abban a tekintetben, hogy közelebb kerüljön az Európai Unióhoz. Azonban a bulgár etnikumot üldözik Macedóniában, gyűlöletbeszédet alkalmaznak, gyűlöletbeszéd található az iskolai tankönyvekben, a médiában. Ezt pedig nem lehet elfogadni. Nem támogathatok egy olyan ország, amely nem felel meg az Európai Unió csatlakozásához szükséges politikai kritériumokat. Ez az ország ellenséges a szomszédaival szemben, és a szólásszabadság is sérül. Köszönöm szépen, most pedig Baszeszku képviselő asszony kap szót. Köszönöm szépen, támogattam ezt a jelentést, mert a Balkán övezetbeli stabilitás meghatározó fontosságú. Az Európai Unióval kialakított kapcsolatok pedig hozzájárulnak ehhez a stabilitáshoz. A végrehajtott reformok az országban ugyanakkor tovább folytatódók többek között az igazságszolgáltás területén, a korrupció elleni harcban is. Ezzel együtt szeretném aláhúzni azt, mennyire fontos lenne, hogy nagyobb legyen az átláthatósága a közkiadásoknak és a politikai pártok finanszírozásának. Nagyra tartom a macedóniai hatóságoknak a fellépését. A melyek úgy tekintik, hogy a multipluralizmus a szociális szempontból és a politikai szempontból is különösen fontos. egy tekintetben a román kisebbségeknek a támogatása is korrekt módon történt. Az oktatásra is ki kell, hogy térjünk, a közszolgáltatásokban való részvételt is fontosnak kell tartanunk, de további erőfeszítésekre van szükség azért, hogy javítsuk a közösségi helyzetét. Ennél köszönöm szépen Bazeszko asszonynak, tennök úr a szó. Elnök úr, az ICR e támogatta a, tanács, a jelentést, és a tanácson van most a sor, és a prioritásokat a bizottságnak kell meghatároznia. Én pedig ezt támogatom. A, grék, a görög vétóról szóló vita túl sokáig tartott, és nem gondolom, hogy egy bilaterális ügy megakadályozhatja az Európai Uniós integráción. 2005-ben kapott tagjelölt státusz Macedónia. Macedónia Előre lépett a parlamenti együttműködésben, a gazdasági fejlesztésben, a decentralizációban, a közigazgatásban és az emberi jogokban. A kormány felelősséget vállalt megoldani az albán közösség és a macedon népesség közötti konfliktusokat. Görögország elleni ítélet, amely Macedónia NATO csatlakozását illeti, nagyon fontos, hogy ezt az egész Európai Unió tiszteletben tartsa. Köszönöm szépen, Belán képviselő kapszolt. Köszönöm szépen, elnök úr. A bővítés, a balkáni országok bővítése egy további lépés az európai integráció felé. A korábbi Macedón köztársaság, Jugoszláv köztársaság Macedónia fontos része az EU-nak. Na, hát nagyon fontos a tárgyalások megkezdésének kijelölése ebben a státuszban. Támogattam az állásfoglalási indítványt, és támogatva az Európa melletti politikát Skopjéban, ambícióikat, NATO-s csatlakozási ambícióikat, és ezt tagjelöltségük is jelzi a NATO-ban. Előrelépett Macedónia gazdasági szempontból is, és ezt a világban kijelentés is hangsúlyozta. A harmadik helyen szerepel a szabályozási reformok megvalósításában. A korrupció ellenes stratégia is sikeres volt, és Macedónia előrelépett a Transparency International jelentése értelmében is. Úgy érzem, hogy ez előnyt jelent az ország számára. Panie Elnök úr, hölgyeim és uraim, a Balkán hagyományosan veszélyes hely volt Európa történelmében és az európai politikában. Ma üdvözöljük azt a tényt, hogy még egy balkáni ország jelentette ki, hogy európai ambíciói vannak, és szeretne csatlakozni közösségünkhöz, amely kezeteitől fogva a prosperitás és a béke eddig nem látott távlatait valósította meg. Éppen ezért nem furcsa, hogy olyan országok, amelyek háborúktól szenvedtek, hozzánk szeretnének csatlakozni. Támogatni szeretném Macedónia vágyait, hogy Európai Uniós tagállam legyen. A görög barátainkat pedig eh, szeretném felszólítani, hogy ne problémázzanak a név miatt. A mai Európában szélesebb, tágabb megközelítésre van szükségünk. Köszönöm. Köszönöm. Most az Izlandról szóló bővítési jelentésre térünk át. Swinburne asszonynak adom át a szót. Köszönöm, elnök úr. Amikor az izlandi csatlakozásról beszélünk, akkor a kopenhágai kritériumok nem esnek annyira latba, mint a volt kommunista országok esetében. Nagyon óvatosnak kell lennünk a megközelítés tekintetében. És szerintem Izland az összes Európai Uniós kritériumnak megfelel. A pénzügyi szolgáltatások tekintetében viszont óvatosnak kell lennünk, hogy az izlandi bankrendszer milyen. De úgy gondolom, hogy a jelenlegi izlandi bankrendszer alkalmazkodik az európai előírásokhoz. Nagy-Britanniában még mindig elég problémás a dolog, mert nagyon sok brit állampolgár és nagyon sok brit befektető elvesztette a korábbi izlandi rendelkezések miatt a befektetéseit. Azonban szerintem nagyon fontos az, hogy minél hamarabb garantáljuk ennek az országnak, hogy ne legyen még egyszer ilyen válságos helyzetben. Köszönöm szépen, most Hennen úr kap szót. Elnök úr. Volt egy kis guztustalan káröröm ebben a házban, amikor összeomlottak az izlandi bankok. Ó, és akkor sokan kérdezték, hogy na, mi történik akkor majd, hogyha megint ez lesz. Ki nevet most? Izland nem volt az eurozónában. E, Izland e, nagyon jó jelen rendelkezik, és nagyon jó jövővel, mert nem volt benne az eurozónába, és nem került válságba. A magánintézmények rossz adósságait magára vállalta, emiatt egy nagy válságra került sor az országban. Azonban Európa irigyli Izlandot. Az izlandiak 67 százaléka ellenzi az Európai Uniós tagságot. Mit látnak? Az, hogy a demokrácia hígul, a gazdasági helyzet rossz, tehát igazából azt jelenti, hogy az izlandiak elég bölcsek ahhoz, hogy a több száz éves demokratikus történelmük alapján ne akarjanak ide csatlakozni. Köszönöm. Köszönöm, most pedig Jana Kudakis asszony kapszó. A jelentés ellen szavaztam, nem azért, mert nem gondolnám azt, hogy Izland tagja legyen az Európai Uniónak, az izlandi bankok vagyonát nem lehet akadályként felhozni a csatlakozáshoz. Konzervatív londoni képviselőként ezzel nem tudok egyetérteni. Az önkormányzatok Londonban fájdalmas megszorításokat kell, hogy megéljenek, és 13 évet vett igénybe a Labour kormányzásba hat londoni tanács 120 milliárdot investáltak. További 40 milliárdot investált a londoni közlekedési vállalat. Ezek a szervezetek nem látták vissza a pénzüket, miután október 2008. októberében összeomlott a bank. Az izlandi kormány megpróbál kitérni kötelezettségei arról, és a brit feleknek nem akarnak kárterítést fizetni. Mi a saját pénzünket várjuk vissza, és ezt kérjük Izlandtól is, egészen addig, amíg nem fizetik ezt vissza, nem tudom támogatni az ő tagságukat. Köszönöm. Köszönöm, Répó képviselő. Köszönöm szépen, elnök úr. Az európai gazdasági válságban mi politikusok is gyakran elfelejtettük, hogy Európában mit is hozott a gazdagság, a béke a tagállamoknak. Az izlandi gazdaság a felépülés útján van. Izlandnak nagyon hosszú történelme van a demokratikus jogok tekintetében. Izlandon egy nagyon aktív civil társadalom van. Izland stratégiai hídfőt jelentett az Európai Unió számára a sarki vidékek tekintetében, a megújuló energiaforrások tekintetében és sokat tanulhatunk Izlandtól. Izland megfelel a kopenhágai kritériumoknak, tehát csatlakozás képes. Izland csatlakozása nem öncél Izland számára. Nagyon fontos itt például a bankreform. Az Európai Unió számára mégiscsak nagyon fontos, hogy gratulálhatunk az izlandiaknak, hogy csatlakozni szeretnének, ami azt jelenti, hogy attraktív lett az Európai Unió számukra. Köszönöm, most Campbell úr kap szót. Uh, Izland ellen szavaztam, hiszen uh, szerintem az izlandiak kétharmada egy múlt hónapi közvélemény kutatásban úgy vélte, hogy megőrülnének, ha csatlakoznának az Európai Unióhoz. Az Európai Uniós tagság szétverné Izland fő gazdasági ágát, a halászatot a halászat miatt Nagy-Britanniában is több százezer munkahely szűnt meg a csatlakozás miatt. Őrültek lennének csatlakozni, hiszen látják, hogy mekkora fiaskó volt az euró. Ott van a koronájuk, ami azt jelenti, hogy növekedés van az exportban. Őrültek lennének, hogyha csatlakoznának, mert magukra vennék az Európai Uniós bürokráciát. Az Európai Unió GDP-je 0%-kal növekszik, az ő GDP-jük 1,43%-kal. Izlandon is léteznek, illetve az Európai Unión kívül is léteznek társulások, mint például az EFTA. Tehát ne áltassuk itt magunkat, hogy Izland csatlakozik. Miért csatlakozzon? Egy büszke, független népről van szó. Köszönöm. Köszönöm szépen. Most Dotz asszony kap szót. Köszönöm, elnök úr. Létezik egy választókerület az Egyesült Királyságban, akinek az a javaslata Írország, Izland számára, hogy tanuljon az Egyesült Királyságtól, és maradjon ki az EU-ból. Azt gondolom, hogy ennek a parlamentnek el kell gondolkoznia arról, hogyha valaki csatlakozni szeretne egy klubhoz, akkor egy világos folyamatot kell követnie, meg kell vizsgálni, hogy alkalmas a csatlakozása valaki a meglévő klubszabályok értelmében. Ami a halászatok eh, menedzsmentjét illeti, illetve a makrélát, Izland nem tesz eleget a feltételeknek, és mi szeretnénk, ha ezt megtenni, mielőtt csatlakozik a klubhoz, ha ennek a parlamentnek vannak elvei, akkor világos üzenetet kell Izland felé küldenie, elfogadhatatlan, ahogy a makréla állományt kezeli Izland, és ez egy veszélyes precedens lehet más szabályozások aluli kibújás tekintetében is. Köszönöm szépen, Bazeszkú képviselő. Én támogatólag szavaztam kollégám jelentésre, például a kollégának a jelentését, tehát támogatom, mert hogy egy kiegyensúlyozott jelentés valóban segíti a tárgyalásokat Izlandel. Izland egy igazi sikerország lehet a bővítés területén. Az integrációja gazdasági haszonnal járna, továbbá az Európai Uniónak a külső politikáját is megerősíteni, többek között a transatlanti óceáni, transatlanti kapcsolatok területén. Azt hiszem, hogy a csatlakozás tehát hozzá járulna ahhoz is, hogy az iszegi sarki politikája is az EU-nak kiegészüljön. Pozitív hatása lenne ezen kívül, ezen csatlakozásnak a többi tagjelöltre is ezen együtt nagyobb figyelmet kellene szent odafigyelni arra, hogy a képzés és a tájékoztatás hogyan történjék, figyelembe véve, hogy az európai integrációval kapcsolatosan nagyon különböző nézetek uralkodnak Izlandban ami pedig a erő hozzáférését kívánja, kívánni, ez egy külön kérdés. Megadom a szót Kaminski képviselőnek, parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr. A jelentés mellett szavaztam, mert úgy érzem, hogy az Európai Uniónak bővítése van szüksége, és bővíteni kell. Minden olyan országnak csatlakoznia kell, amelyek osztoznak eh, értékeinkben, testedben tartják az emberi jogokat, és demokratikus államok. Minden olyan országnak, amely tiszteletben tartja a gazdasági feltételeket is. Izlandról ez pedig elmondható. Véleményem szerint az Európai Unióban be kell vonnunk a tanulságokat abból, ami az elmúlt néhány évben Izlandon történt. Ez egy soha nem látott válság volt, pénzügyi válság, de politikai válságot is megélt az ország, és meg kell néznünk azokat a módszereket, amelyeket Izland használt a válságon való túllábaláson. Az Európai Uniónak el kell fogadnia Izlandot, mint tagországot, de természetesen mindkét fél megfelelő hozzáállására szükség van ehhez. ehhez. Azért, hogy Izland csatlakozhasson, fontos, hogy ezt az izlandi polgárok is így gondolják. Köszönöm, most pedig áttérünk az utolsó jelentésre. Ez Bosznia-Hercegovináról szóló jelentés, és Kukán úrnak adom meg a szót, parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr! a jelentés mellett szavaztam, illetve az állásfoglalás indítvány mellett. Remélem, hogy ezzel üzenetet küldünk az országpolitikusai felé az elgondolkodáshoz, és ezzel ösztönözzük őket arra, hogy a szükséges reformokat az országban megvalósítsák. Hangsúlyozni szeretném ebben az összefüggésben azt, hogy nagyon fontos, hogy Bosznia-Hercegovinában a politikusok megtalálják azt a politikai akaratot és bátorságot, amelyre szükség van a közös munkához, konstruktív eh, párbeszédet eh, kezdenek, hiszen ez kulcsfontosságú az alkotmányi reform, az igazságszolgáltatási reform és a további gazdasági és szociális reformok nem valósulhatnak meg a közös erőfeszítések nélkül. Azt gondolom, hogy az ország előbbre lépése az integrációs folyamatban a saját biztonságunk érdekében is áll, a régió stabilitása szempontjából is nagyon fontos, de az európai polgárok érdekében is áll, illetve a bosznia-hercegovina polgárok érdekében is. Köszönöm szépen, Kukán úr, most Bazeszkú képviselőasszonynak adom meg a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Támogattam ezt a jelentést, mert a politikai akadályozás nagyon nagy kárára volt Bosznia és Hercegovina sorsának az európai sorsú beteljesítés tekintetében. Szükség van ugyanakkor arra, hogy a demokrácia megerősítése keretében a jogállamiság és a gazdasági erőteljességnek a megerősítése tekintetében tovább folytatódjanak az erőfeszítések. Ezek a tevékenységek egyfélt teremtenek Bosznia hercegovina számára abban, hogy még szorosabbá fűződjék a kapcsolat az Európai Unióval. Nagyon lényeges, hogy azonosítani lehessen azokat a területeket, ahol pozitív fejlődések következtek be. Ugyanakkor nem szabad, hogy olyan állásfoglalásokat fogalmazzunk meg, amelyek belső feszültségeket idéznének elő az országban. Üdvözlöm az előrelépéseket Szarajevó részéről, amelyek a erőfeszítéseknek a révén a romák helyzetét javas, javítják, úgy vagy nem, hogy fontos, hogy ez tovább folytatódik, és ezzel egyidejűleg fontos az, hogy az egyéb stratégiákat, többek között a bányákkal kapcsolatos stratégiákat is megerősítsék. Köszönöm. Köszönöm szépen. Elnök, köszönöm szépen, Bezeszkó asszony, most pedig te oldalon a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Én magam is megszavaztam a Bosznia-Hercegovina jelentést, mert nagyon fontos kérdésekre világít rá a komplex országgal kapcsolatban. Szükség van arra, hogy a központi állam és, ér- és intézményei tisztelet övezze, és eh, erősek legyenek. Az EU jelenlétét növelni kell az országban. A korrupció elleni harc miatt is tovább kell erősíteni a jelenlétünket, különösen a jogalkotási és oktatási rendszerek javítása miatt, a kisebbségvédelem miatt, ami természetesen szintén fontos területek. A bosznia-hercegoviniai kormánynak nagyon fontos, hogy a régióban az extremizmust visszaszorítsa, és a biztonsági fenyegetést csökkentse. A közösség egyik részének radikalizálódása egy másik vallási csoport iránt nem erősíteni a nemzetépítést Boszniában. Köszönöm szépen, Tenok úr, átadom a szót Adama Billan úr. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Bośnia i Hercegowina to kraj, który najbardziej ucierpiał w wyniku długotrwałej wojny na Bałkanach. Köszönöm szépen. bosnia hercegovina az, amely a legtöbbet szenvedte a Balkán háború idején, és mégis megmaradtak a belső problémák, feszültségek a lakosság körében, az extremizmus rendkívül eh, elterjedt. Nagyon jó, hogy új kormány van az ország élén, akit ösztönözni kell arra, hogy teljesen feleljenek meg az új megállapodásnak, és vezességbe a, annak lehetőségét, hogy megfelelő átmenetet biztosítsanak a demokratizmus felé. A különleges Európai Uniós követ felgyorsíthatta az ország csatlakozási folyamatát. A háborús bűnökkel és terrorista fenyegetettségekkel terhelt területeket pedig előbb-utóbb fel kell számolni. Nagyon örülök annak, hogy Horváciával együtt sikerült a függőben lévő problémákat megoldani, a biztonsági problémákkal együtt, ezért szavaztam meg. Köszönöm szépen, Kamiszki úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Bosznia-Hercegovina különleges hely. Mondhatnánk azt is, hogy Európa lelkiismerete. Húsz évvel ezelőtt a volt jugoszláv köztársaságban nagyon sok atrocitás volt, később há- háborús bűnök. A második világháborút követően soha másút nem fordult elő ilyen léptékben. Mindent meg kell tennünk azért, hogy segítsük az országot. A mai napig bánjuk, hogy nem léptünk idejében rendkívül fájdalmas ez mindazok számára, akik eh, bárkit is elveszítettek a, a jugoszláv háborúban. Tulajdonképpen adósságot törlesztünk e térség felé. Ez egy rendkívüli térség, amely képes arra, hogy mind a problémákat, de az, e, a lehetőségeket is felerősítse, amely több vallás, több népcsoport együttéléséből fakad. Remélem, hogy Bosznia-Hercegovina fejlődése Európai Uniós tagságá érik. Köszönöm szépen. Az utolsó hozzászóló Stadler kollega. Köszönöm szépen, nagyon is felismertem, hogy Pak kollégának a jelentésében fontos elemek vannak, így például, hogyha az iszlám fundamentalizmusról van szó a jelentésben. És a, ennek a jelentésnek a szkepszisét is alapvetően osztom. Ennek ellen nem támogattam ezt a jelentést, mert a Bosznia-Hercegovinával kapcsolatos hamis európai politikából indul ki. Kívülről nem lát, nem lehet elrendelni egy egységes államnak a létrejöttét, ahogy ezt a, görög, ahogy ezt a zöldek és a liberálisok szeretnék, az Európai Uniónak kívülről nem, nem képes elrendelni egy egységes államnak a létrehozatalát. Ez egy állandó protektorátusává fog válni az Európai Uniónak. Ezt tesszük, most ezen az úton haladunk. 20 éve képtelen ez az ország egy egységes jogállamot létrehozni, nem képes 2012-re költségvetést elfogadni, és nem képes hatósági vezetőket sem kinevezetni, éppen ezért nem indulhatunk ki abból, hogy ez az ország az elkövetkezendő évtizedben egy egységes államformát fog alakítani kialakítani, éppen ezért nem támogatom a jelentést, hamis az ezzel kapcsolatos Európai Uniós politika. Az ülést három óráig felfüggesztjük. Köszönöm.